Now the first vote is a roll call. Az első szavazás név szerinti szavazás, kérem mindenki tegye be a kártyáját a megfelelő helyre. Should I just do it? The voting begins. Kezdjük a szavazást. Először is a rend értelmében egyszerűsített eljárás keretében Az egyeztető tárgyalási európai parlamenti delegáció elektronikus hálózatok és szolgáltatások című jelentéséről szavazunk, mégpedig név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? tízig számolok, és mindenki szavazzon. Most már ötnél tartok. Négy, három, kettő, egy. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 510 igennel, 40 nemmel, 24 tartózkodással. Gratulálunk az előadónak. Következő napi rendi pont. Stász úr jelentése egyszerűsített eljárás keretén belül a növényvédőszerekre vonatkozó statisztikák megint csak egyeztetés folyt erről. Parancsoljon, Stász úr! Collega's, eventjes eh, een toelichting. egy rövid megjegyzés, ez a harmadik jelentés egy hármas sorozatból, amely a növényvédőszerekre vonatkozóan született. Az elmúlt ciklusban egy rendeletet hagytunk jóvá, a peszticidek forgalmazásával kapcsolatban egy irányelvünk is van, a több oldalú felhasználásukra vonatkozóan, a rendelet pedig a statisztikákra vonatkozóan ebbe a sorozatba tartozó jelentés. Gyakorlatilag az Egyeztető Bizottságon belüli munkát értékeljük, mert egy kicsit kicsúszott a kezünkből az irányítás. A második olvasatban túl kevés képviselő volt jelen, hogy megfelelően elfogadjuk a szöveget. A svéd elnökség és a cseh elnökség megérdemli, hogy köszönetet mondjunk nekik, a második olvasatot tulajdonképpen utolsó fázisnak is tekinthettük volna, de ők elfogadták a parlamenttől való egyeztetés, ezért köszönöm szépen a frakció vezetőnknek, hogy a választásokat követően azonnal az elnökséghez fordult, és így még megmenthettük ezt a jelentést. Így most második olvasatban a jóváhagyott szöveget a most itt is megszavazhatunk. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek a támogatást. Köszönöm szépen az előadónak. Most pedig szavazásra bocsátom a jelentést. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 581 igennel, 19 nemmel, gratulálunk Stász úrnak. Következő napirendi pontunk értelmében Geringer asszony jelentése, közösségi pénzügyi támogatás nyújtása a transeurópai hálózatok területén. Kodifikált szöveg. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 584 igennel, 24 nemmel, gratulálunk Geringer asszonynak. Ez az úr kérdés. Nem működik a szavazógép? Ára. Okay. If it's, it's, it's recorded in the minutes. Ms. Jó, felveszük a jegyzőkönyvbe. Beresz asszonyé a szó. Azt hiszem, nekem is ugyanez a gondom, nem működik a szavazógépem. Küldünk valakit. Severin úr. Küldünk valakit, hogy javítsa meg az ön szavazógépét is. Következő pont a napi renden a szavazás egyszerűsített eljárás keretén belül Körkop úr jelentése az Európoltól származó információk bizalmas kezelésének védelmével kapcsolatos szabályok címmel. Kedves kollégák! A LIBE azt javasolja, hogy a parlament utasítsa el a határozati javaslatot. Ha egyet értenek a szakbizottsággal, akkor ellene kell szavazniuk. Ez ugye világos. Tehát ha egyetértenek a libével, akkor szavazzanak ellene. Még akkor is, hogyha ez nem tűnik logikusnak. Név szerinti szavazás következik, kedves kollégák, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A tanács nincs jelen, úgyhogy automatikusan visszakerül a jelentés az szakbizottságba. Következik Infelt asszony jelentése. Az Európol és partnerei közötti kapcsolatokra, többek között a személyes adatokra és stb. vonatkozó rendelkezések. Ugyanaz az eljárás, mint az előző jelentés esetében, ha egyetértenek, ellene kell szavazni. Név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk megint csak, és ez a jelentés is visszakerül a szakbizottságba. A következő Albrecht úr jelentése. Harmadik államok és szervezetek, amelyekkel az Európol megállapodásokat köt. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, ez is visszakerül a szakbizottságba. Diaz Demera jelentése következik. Az Európánál végzett elemzésekhez készült munkafájlokra vonatkozó végrehajtási rendelkezések, megint csak ugyanaz az eljárás, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk ezt is, ez is visszakerül a szakbizottsághoz. Körkap jelentés következik. a kriminalisztikai laboratóriumok tevékenységének akkreditációja címmel. Elnézést, még előtte Alfánó asszony jelentése következik. Az Európai Bűnmegelőzési Hálózat címmel megnyitom a szavazást, megint csak név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk ezt is, visszakerül a szakbizottságba. Most jön Kékapúr jelentése, a kriminalisztikai laboratóriumok tevékenységének akkreditációja, ugyanaz az eljárás, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elutasítottuk, visszakerül a szakbizottságba. Következő napi rendi pont, a Moreira jelentés, a Grúziának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás címmel. Megint csak név szerint szavazunk, kedves kollégák, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 550 igennel, 55 nemmel elfogadtuk. Még egy jelentés, elnézést. Kanalis asszony kért szó. Sorry, can I have a technician send? Elnézést, én is szeretnék kérni egy technikust. Nem működik a gépem. Igen, azonnal mondja az elnök. Nekem is van egy problémám, elnök úr. Kérem, jelezzenek azok, mondja az elnök, akiknek a gépe nem működik, kérem, most jelezzék készfeltartással, készfeltartással. Köszönöm szépen. Örményországnak nyújtandó segítségvitel Moreira jelentés következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 580-an szavaztak mellene. Mellette. Következik a Ranzdorf jelentés, Szerbiának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 583-an szavaztak mellette. Gratulálunk Ranzdorf úrnak. Következik a Winkler jelentés, a Bosznia-Hercegovinának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 583 szavazattal, gratulálunk Winkler úrnak. Bulmán jelentés, közös hozzáadott értékadó rendszer. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 576 szavazattal. Gratulálunk Bulman úrnak. Következő jelentés, Rosbach jelentés az Atlanti óceán északkeleti körzete tengeri környezetének védelméről szóló egyezmény, OSPAR egyezmény. Megnyitom a szavazást. Név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 624 szavazattal. 624-en voltak mellette, úgyhogy gratulálunk a Rosbach jelentéstevő asszonynak. Következik Geringer de Odenberg jelentés az EK és Dánia között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről létrejött Ról szóló szavazás. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 651 igen szavazattal. Következik Geringer de Oldenberg jelentése az LK és Dánia között a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról létrejött megállapodás. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 648 szavazattal elfogadtuk. Gratulálunk Oldenberg asszonynak. Carmen Fraga Esteves jelentés a grönlandi lapos halakra vonatkozó helyreállítási terv az Északnyugati Atlanti Halászati Szervezet keretében. Név szerint szavazom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 638 igen szavazattal. Gratulálunk Frága asszonynak. Következik Dieter Lebrecht Koch jelentés megalapodása 99. június 3-i Vilniuszi jegyzőkönyvvel módosított 1980-as vasúti fuvarozásról szóló egyezményről. Megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 640 igen szavazattal. Gratulálunk Koch úrnak. Következik a Wallis jelentés, tartási kötelezettségekre alkalmazandó, alkalmazandó jogról szóló jegyzőkönyv. Megnyitom a szavazás név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 617 igen szavazattal. Gratulálunk Wallis asszonynak. Következik. Rápki asszony szeretne hozzászólni? Rapkai úr szeretne hozzászólni. Nem működik a gép, akkor azonnal küldünk valakit, aki ezt megjavítja, mondja az elnök. Következik a Sfievka jelentés. Tobias Flüger képviselői mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem. Aki már nem képviselő. Nem tudom, hogy a bizottság szeretné-e visszavonni a jelentést, nem? Jó, akkor szavazunk a jelentésre. Megnyit, megnyitom. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Következik a Szájer jelentés hozzáigazítás az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz. Ötödik rész. A következőkre szeretnék utalni. Az 1-től 10-ig terjedő módosító javaslatokat visszavonták. Ez azt jelenti, hogy hogy a nem módosított szövegről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítva. A bizottság, a szakbizottságot kérdezem, szeretnék-e visszavonni a jelentést? Szájer úr, Szájer úr, szeretne hozzászólni. Ο okay. Δήμας. Ο κύριος... Ε... I, think that we shall not uh, withdraw the proposal. úr szó. Kérdezem, hogy azt szerintem nem kellene visszavonni ezt a jelentést. Akkor folytatjuk a szavazással. Tizenegyes módosító javaslat mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es módosítójavaslat mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most szavazunk. Záró szavazás következik, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Peres Foforias. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 622 szavazattal. 622-en voltak mellette. Utolsó szavazás következik. A napi rendszerint Álváró jelentés az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló egyezmény. Lohan úr kérte, hogy hadd szóljon hozzá a szavazás előtt. Köszönöm szépen, elnök úr! Azt szeretném kérni a néppárt részéről, hogy hogy a 27-es módosításról külön szavazzunk. Ez az Eurojustnak és az Europolnak teljes hozzáférést biztosít az adatbankhoz, és azt szeretném kérni a kollégáktól, hogy ne szavazzák ezt meg, szavazzanak ellene. Elnök. Nos tehát, ön sajnos nem tartotta be a határidőt, amely ilyen kérések benyújtására meghatározásra került. Ön tehát nem tartotta meg ezt, be ezt a határidőt, de hogyha a e, plenáris ülésen résztvevő kollégák ezt elfogadják, akkor az ülés végén visszatérhetünk erre. Ki támogatja azt, hogy a 27-esről külön szavazzunk? Ki támogatja tehát az itt bemutatott szobali javaslatot ellene? Elutasítva. Ez azt jelenti, jó, ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük, rendben, ezt nagyon szeretem ellenőrizni. Úgyhogy akkor ellenőrizzük a szavazás eredményét, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 335 ellenszavazattal. Akkor most folytatjuk a szavazást. a szakbizottsági módosító javaslatok mellette, blokkban szavazunk, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, név szerint szavazunk a 78-as módosításról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. Következik a 85-ös módosítás mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 86-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 87-est visszavonták, csak a 20-asról szavazunk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 88-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-től 33-ig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 89-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Következik a 39-től a 42-ig mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 66-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 90-es ezzel okafogyott. Most pedig szavazunk a módosított javaslatról mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És most elektronikusan szavazunk. Záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 480 igen szavazattal. Gratulálunk Álvaro úrnak. Sí, sí, sí. Και τώρα έχουμε επεξηγήσεις ψήφου. Jó, akkor most jönnek a magyarázatok, a szavazatok magyarázatai. Trautmann jelentéssel kezdjük. To. Trajtova kap szó, Trajtova képviselő. Děkuji. Po úspěšném hlasování chci jako jedna ze stínových... Köszönöm szépen.